Welcome to this meeting. We'll start. Uh, uh, Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit a mai ülésünkön. Kezdjük meg munkánkat. Először szeretném önöket értesíteni arról, hogy minden nyelven elérhető a tolmácsolás, kivéve a máltai, horvát és gael nyelvet, de magyarul hozzá is szólhatnak, és magyar tolmácsolás is hallhatnak. Későbbiekben egy látogató csoportot fogadunk, a nigériai köztársaság országgyűlése részéről, amely elnökségi szinten látogat el kollégiumunkba. És így például részt vesz rajta a jogalkotási megfelelőségi bizottság elnöke is, de később még részletesen bemutatom majd látogatásukat. Ezt követően lépjünk is a napi rend harmadik pontjára, Elsőként megadnám a szót Judas Steinbucknak, hogy bemutassa a Washington DC-be történt látogatásunkat, mely áprilisban zajlott le. Juta, megadom a szót, kérem számolj be erről. Köszönöm a szót, üdvözlök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy beszámolhatok a delegáció utazásáról, mely április 19 és 20 között Washington DC-be indult. Én magam eh, vezettem a delegációt, Thomas Handel irányítása alatt. A célunk az volt, hogy amerikai partnereinkkel megbeszéléseket folytathassunk a foglalkoztatás politika helyzetéről, így például a digitalizáció, a robotika, az automatizálás és a mesterséges intelligencia munkaerőpiaci kihatásairól. Emellett aktuális témakörök is felmerültek, mint például a foglalkoztatási szociálpolitika alakulásáról a Trump elnökségi kabinet alatt. A digitalizáció hatásairól számos különböző megbeszélést folytattunk a különböző szakpolitikák képviselőivel. A nemzetközi, szolg, nemzetközi szervezetek és think tankek, illetve szociális érintettek részéről. Emellett Joseph Stiglitz professzor is tartottunk egy vita reggelit, aki gazdasági Nobel-díjas és a korábbi amerikai elnökök gazdasági segítője. Ezek a viták nagyon érdekesek és nagyon sokágúak voltak, sok hasonlóságot mutattak a kihívások a digitalizálás területén. Ami a munkaerő piacról szóló megbeszéléseket illeti, sok újat tudtunk meg arról, hogy hogyan változnak majd, milyen kihívások jelennek meg ezen a területen, hogyan változik a munkaerő helyzete. Azonban különbségek is vannak az EU és az USA között, illetve az egyes tagállamok között, hiszen nagyon különbözőek a munkaügyi és a szociális sztenderjeink, különböző eljárások állnak fenn a szociális partnerekkel való együttműködésre, stb. Nagyon hosszasan beszélhetnék még erről, hiszen igen intenzív három napot folytattunk le. A részletes jelentést azonban megtalálják önök is a mai ülés dokumentumai között. Köszönjük szépen a rövid beszámolót. Szeretne bárki hozzászólni az elhangzottakhoz? Úgy látom nem. Így tovább is léphetünk a következő napi rendi pontra. A szociális biztonsági rendszerek koordinációjának kérdésére. Először szeretném megadni a lehetőséget Jorikon ennek a témakör irányítójának. Köszönöm a szót, elnök asszony, és köszönöm, hogy bemutathatom önöknek ezt a javaslatot. Ezen belül is különösen a hatásvizsgálatot. A prezentációmat láthatják is a képernyőn, nyomban neki is vágnék. Röviden bemutatnám, hogy pontosan mit foglal magába az előadásom. Röviden átnézzük a hatásvizsgálati folyamatot, Persze részleteket nem fogok mondani, hiszen valószínűleg önök is ismerik ezeket. Ezt követően a legfontosabb részben megvizsgáljuk majd a hatásvizsgálat legfőbb eredményeit, és ennek négy területét a munkanélküli ellátást, a gazdaságilag inaktív polgárok szociális ellátáshoz való hozzáférését, a hosszú távú és a családi ellátások kérdését a különböző logikailag következő lépésekkel segítjük a bizottság munkáját, és ezeket e, az adatokat később meg is adjuk minden érdekeltnek, annak érdekében, hogy a javaslatot alá tudjuk támasztani, és a politikai e, a, politika, a szakpolitikák kialakítását e, elősegítsük ezen döntések megsegítésével. Számos különböző hatást kell figyelembe venni a hatásvizsgálat során, de nem egyszerű a matematika nem annyiról van szó, hogy 2 plusz 2 az mindig 4, ennél sokkal összetettebbek az adatok annak érdekében, hogy jól informált döntéseket hozhassanak az érdekeltek. Figyelembe kell venni az összes különböző jellegű költséget és ráfordítást, a szociális, gazdasági és a környezeti is. A hatásvizsgálat számos különböző saját kezdeményezési dokumentumot magába fogadott. A bizottságban, mint önök is tudják, felállítottunk egy önálló irányító testületet, amely felügyeli ezt a hatásvizsgálatot. Erre szükség van annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott és semleges eredményeket kapjunk. A következő dián a javaslat célját mutatjuk be. A célunk az, hogy folytassa az EU szociális biztonsági koordinációs szabályainak modernizációját. Ezek teszik lehetővé a szabad mozgás alapelvét, és ilyen szempontból nagyon fontosak. Ha egy polgár egyik országból másik országba át szeretne költözni, arra természetesen joga van. Azonban amennyiben ez a polgár ezzel az áthelyeződéssel elveszíti a szociális ellátásait, az problémát jelent. Így gyakorlati szempontokból ki kell alakítanunk a megfelelő szabályokat. A további modernizáció célja tehát tulajdonképpen ennek a problémának a megoldása leegyszerűsíti a más országba költözési jogot, és ezen a nagyon komplex területen jogi egyértelműséget teremt, biztosítsa azt, hogy tisztességes és egyenlő legyen a pénzügyi teher elosztása a különböző tagállamok között a koordináció keretében, végül pedig negyedik célként elősegíti a közigazgatás egyszerűsítését és végrehajtását, ami a szabályokat illeti. Nos, lássuk, hogy pontosan hogyan is néz ki a hatásvizsgálati folyamat. Számos dokumentumot terjesztettünk már önök elé. Tudom, hogy az első kritika az, amit kapunk, hogy a hatásvizsgálat önmagában nagyon hosszú, így nagyon nehezen értelmezhető. De mivel óriási témakört kell fel, átfognunk, rengeteg különböző aspektust, lehetetlen ennél rövidebben megfogalmazni. Azonban kiadtunk belőle egy rövid összefoglalást, egy executive summary dokumentumot, amely rövidebben összefoglalja ennek eredményeit, illetve egy pozitív véleményt is kiadtunk az ellenőrző testület részéről január 21-én. A módszertan a következő. Három lépésben történik magának a hatásvizsgálatnak az összeállítása. Először is elemezni kell a gazdasági és a szociális hatásokat, méghozzá összehasonlítva ezeket az alapértékekkel. Ezután az egyéb hatásokat is elemezni kell, például a csalást, a visszaélést, az szabályozási költségeket, az egyenlő teherelosztást, végül pedig átfogó szinten kell értékelnünk a hatásosságot, hogy pontosan milyen célokat tudtunk elérni. Tehát két különböző szinten indítjuk először az elemzést, majd egy harmadik lépésben összehasonlítjuk ezeket. Többféle adatforrást használunk a munkánk során. Egyesek EU szintű, széles kiterjedésű kérdőívekből, illetve felmérésekből származnak, például az Eurostat adatbázisából. Illetve vannak egyéb adatbázisok is, amelyek kifejezetten a szociális biztonság területéről származnak. Ugyanis e területen e, nagyon szoros együttműködésben dolgozunk a tagállami szakértőkkel is. Az adminisztratív e, szakbizottság e, keretében, amely a szociális biztonsági rendszer koordinációjáért felelős. Vagyis vannak olyan adatok, amelyek nem EU szintről, hanem nemzeti szintről származnak. És emellett természetesen figyelembe vesszük külső szakértők szakértelmét is, mint amilyen a Deloitte, a Fresco hálózat, a HIVA és más szervezetek. A hatásvizsgálat része a konzultációs eljárások része is, számos ilyenre került sor. A tagállami szakértőkkel már évek óta folytatunk megbeszéléseket ezen a területen. Volt egy külön ülésünk, találkozunk a szociális partnerekkel is 2015. júniusában. Emellett külön tartottunk egy ülést a civil szervezetekkel, végül pedig online nyitott konzultációt is tartottunk 2013 és 15 során. Most pedig bemutatnám a javaslat lényegét és középpontját. Az első a munkanélküli ellátás. Jelenleg a helyzet a következőképpen néz ki. Egy munkakereső a munkanélküli ellátását átteheti akár három hónapra egy másik tagállamba, és ezt az időszakot hat hónapra terjesztheti ki, hogyha erre lehetőséget adnak. Ezzel a munkakeresőnek képességet adunk arra, hogy egy másik tagállamban is találhasson munkát, és ne legyen teljesen védtelenül. <clears throat> A tagállam, ahonnan indult ez a polgár, azonban bekérheti a munkakereső tevékenységeinek jelentését, annak érdekében, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a munkakereső valóban keres munkát. De ez ma is be van már vezetve gyakorlatban. Vannak statisztikai adatank is ennyiből, azt látjuk, hogy 27 ezer munkanélküliből 27 ezer munkanélküli próbált exportálni az ellátását 2013-14-ben. Ez mindössze 0,1%-a a munkanélkülieknek. Számos különböző opció áll előttünk, az első a baseline megoldás, amelyet bemutattunk, a másik az úgynevezett egyes opció, ami az lenne, hogy ezek, ezen ellátások határidejét háromról hat hónapra bővítsük ki a jövőben. Végül pedig lehetővé kell tennünk a további meghosszabbítás lehetőségét is. A második opció az ellátások kibővítése a jogosultság időszak teljes egészére. Ezt a három lehetőséget vizsgáltuk tehát meg a jövőre nézve, és arra a döntésre jutottunk, hogy a legjobb opció a háromból a középső, a második, vagyis, hogy kibővítsük a három hónapos ellátási időszakot hat hónapra. A javaslatban ezt fogják viszont látni. Azután a munkanélkülés ellátás második aspektusa az úgynevezett agregáció. Az agregáció egy technikai kifejezés, azonban nagyon fontos a munkánk szempontjából. Egy munkanélküli személy, aki különböző tagállamokban dolgozott már, kérelmezheti, hogy a biztosítási időszakok, melyek egy korábbi tagállamban már leteltek, figyelembe legyenek véve annak során, amikor, annak során, amikor megállapítják, hogy jogosult-e egy bizonyos ellátásra. Ha például az egyik országból elindulva a másik országba 24, eh, ó, 24 hónapnyi munkavállalásra van szükség annak érdekében, hogy munkanélküli ellátást kapjon, akkor fontos számára, hogy beszámításra kerüljön, ha például a másik országban már ledolgozott ebből 18 hónapot. Nem kell eh, eh, minden egyes különböző időszakot figyelembe venni, de ezt a 18 hónapot feltétlenül vételre kell adni, ez jelenti az agregációt. A jelenlegi helyzet a köz, következőképpen néz ki. A jelenlegi szabályok nem határozzák meg, hogy milyen minimális időszak vonatkozzon az új tagállamban a jogosultságra. Ha például egy tagállam a 24 hónapos munkavégzésre van szükség, akkor, ha a polgár az új tagállamban mindössze egy napot dolgozott, akkor is lehetősége lenne ellátást kérni. Ezzel kapcsolatban azonban még kérdések és problémák is felmerülnek. Mutatom a statisztikákat. Európában ilyen agregációs eset, tehát ilyen emberek, akik átvitték a jogosultságokat egy másik országban, mintegy 24 ezer esetben fordult elő, és ezeknek az embereknek a 41%-a három hónapnál kevesebbet dolgozott az új tagállamban. Újból különböző lehetőségeket vizsgáltunk meg. Az első az alapszárió, a jelenlegi helyzetnek a formalizációja, vagyis az agregáció egy nap után már elkezdődhetne. A második az úgynevezett első opció, egy minimális biztosítási periódus bevezetése lenne mondjuk egy hónap az új tagállamban. Végül pedig az utolsó lehetőség ugyanez a biztosítási időszak lenne, de három hónap lenne ennek a mennyisége. Megvizsgáltuk a különböző lehetőségeket, és arra a végkövetkeztetésre jutottunk, ezt találják meg a javaslatban is, amit itt sárgával emeltünk ki. Egy olyan minimális biztosítási kötelezettségi időszak, amely három hónapot ölel fel. Ez tehát az agregáció kérdése. Végül pedig szintén a munkanélküli ellátás témakörében felmerül a határmenti munkavállaló kérdése. Jelenleg egy munkanélküli határmenti dolgozó abban a tagállamban kérhet munkanélküli ellátást, ahol él, ahol a székhelye található. A munkanélküli ellátás költsége természetesen ilyenkor a munkavállalás tagállamában merül fel. Ez tehát a jelenlegi helyzet. Hogy az a tagállam felel az ellátásért, ahol az adott lakos él. Innen is vannak adataink. Mintegy 793 ezer határmenti dolgozóról számolhatunk be az Európai Unióban, és 1,6 millió azoknak a száma, akik határon átmenő munkavállalást vállalnak. Itt is a következő dián láthatják a különböző opciókat. Hat opciót állítottunk össze, tehát a következő diára is átnyúlik. Az első opció az, hogy a munkavállaló maga választhatja meg, hogy hol kéri az ellátást, ráhagyjuk a döntést. A másik az, hogy a legutóbbi tevékenység eh, országa fizeti a munkanélküli ellátást, és ott is kell regisztrálni a munkásnak. Hiszen ez is egy feltétele lehet a munkanélküli ellátás meg kérelmezésének. Nem csak a legutóbbi jogosultsági időszakhoz, de a legutóbbi eh, aktivitás országához is kapcsolódik, és természetesen feltétel, hogy aktívan kell munkát keresniük. A harmadik opció, amelyet sárgával kiemelve látnak, amit végül választottunk, mely szerint a legutóbbi tevékenység országa fizeti a munkanélküli ellátást, de csak azután, hogy ledolgozta a szükséges munkaidőszakot. Például legyen az 12 hónap, amelyet az adott tagállamban kellett dolgoznia ebben az esetben válik felelőssé a tagállam az ellátás fizetéséért. Tovább lépnék a következő fejezetekre, a gazdasági inaktív polgárok hozzáférés a szociális ellátásokhoz. Röviden foglalom össze, hiszen már kezdek kilépni az időkeretből. Ezen a területen kvalifikáltuk az Európai Bíróság esetjogát, hiszen számos eset merült fel ezzel kapcsolatban. A jelenlegi szabályok alapján korlátai vannak a szociális biztonsági ellátásokhoz való hozzáférésnek. Mi mindössze annyit tettünk, hogy kodifikáltuk az esetjogot, melyet a bíróság már kibocsátott, tehát nagy újdonságot nem hoztunk a rendszerbe. A harmadik fejezet a hosszú távú ellátások kérdése. Ezen a területen a helyzet jelenleg a következő. Látjuk, hogy folyamatosan nő a száma az ellátásoknak ezen a területen, ugyanis tudjuk, a társadalmunk előregedőben van, ezért egyre nagyobb mennyiségű szociális ellátásra van szüksége. Jelenleg ezek a hosszú távú ellátások nem kerültek be a szabályozásba, úgy kerültek be, mintha normális betegellátásról lenne szó. A tervünk ezen a területen, hogy egyértelműen definiáljuk, hogy mit jelentenek a hosszú távú ellátások, és megfelelően kezeljük őket a jövőben, azonban továbbra is betegellátási keretekben. Tehát komoly változás nem lenne, csupán egyértelműsítés, tisztázást hoznánk a kodifikációba a gazdaságilag inaktív polgárokra vonatkozóan. A jelenlegi gyakorlatot vinnénk tehát tovább. Végül pedig az utolsó negyedik fejezet, a családellátások kérdése. Itt azt látjuk, hogy nem tettünk javaslatot az ellátások indexálására, azonban azt javasoltuk, hogy frissítsük a gyermeknevelési ellátások rendszerét és szabályait. Így például a szülők egyedi jogát, emellett a tagállamoknak lehetősége lenne teljes egészében kifizetni ezeket az ellátásokat, vagy mindkét szülő irányába kifizetni őket ezen a területen, is megvizsgáltak a különböző lehetőségeket, a különböző forgatókönyveket, így az alapforgatókönyvet is, és azt láttuk belőle, hogy nagyon komoly mennyiségű pénzeket adnak ki a tagállamok a családellátások területére, több mint egy milliárd eurót. Ez azonban még mindig kevesebb, mint egy a a teljes készpénzben kifizetett családjogi ellátásoknak az Európai Unió 28 tagállamában. Természetesen egyes statisztikák viszonylag magasak a hatásvizsgálatban, de ha össze hasonlítjuk őket a szociális biztonsági kiadásokkal, ahhoz képest igen kevés az arányok. Szintén megvizsgáltak különböző forgatókönyveket és lehetőségeket, amelyet két dián látnak majd. Az indexálás szempontjából két lehetőséget vetettünk fel – a felfelé vagy lefelé kerekítési szabályoknak megfelelően, és ahogyan korábban is említettem már, a konklúziónk az volt, hogy nincsen szüksége ilyen jellegű indexációra. Majd tovább lépve a második eh, döntési, második opciócsoportra, ezen a területen azt javasoltuk, hogy különböző koordinációs szabályokat vezessünk be a gyermeknevelési ellátásokra. Dióhéjban tehát tulajdonképpen ez a javaslatunknak a tartalma ezen négy fejezetben. Mint látták, egyes fejezetekben komolyabb változtatásokat javasolunk, annak érdekében, hogy párhuzamba hozzuk ezeket jelenlegi társadalmunk szociális realitásaival, más, helyzet, más helyeken pedig csupán annyit tettünk, hogy a szabályokat egyértelműsítettük, tisztáztuk, hogy jobban végrehajtatóvá váljanak. Elnézést kérek, hogy ilyen gyorsan kellett összefoglalnom a témámat, de megpróbáltam 15 percen belül befejezni a mondani valót. Köszönjük szépen! Most megadom a szót Maniaki Grívászonynak, a kutatási szolgálattól. Az EPRS részéről mutat be nekünk egy prezentációt. Köszönöm a szót, elnök asszony, és köszönöm, hogy lehetővé teszik nekünk, hogy bemutassuk a munkánkat önök előtt a mai napon. Először az Exante hatásvizsgálati egység munkáját mutatom be, hogy pontosan hogyan is végezzük az iniciális felméréseinket, majd bemutatom azokat a gyengeségeket, melyeket a hatásvizsgálaton belül azonosítottunk. Ebben a kontextusban először szeretnénk elismerni a szakbizottság nagyon komoly erőfeszítéseit ezen beszámolóban, amely több mint 2000 oldal hosszú, és az eddigi legteljesebb, legerősebb hatásvizsgálat, amit idáig láttunk. Nos, a munkánk nagy része abból áll, hogy a hatásvizsgálat minőségét vizsgáljuk. És emellett további hatásvizsgálati feladatokat is ellátunk a különböző parlamentáris szakbizottságok mellett. Munkánk célja az, hogy a jogalkotási eh, döntéseket segítsük, illetve elősegítsük a jobb szabályalkotás és az alátámasztott döntések meghozatalát, miközben a felülvizsgálati kapacitásokat is erősítjük. A munkánk a különböző döntéshozatali bizottságok munkájához kapcsolódik, és azt hiszem, hogy meg is kapták már a dokumentumot, amely a hatásvizsgálat eh, kezdeti felméréséről szól. Ennek keretében összefoglaljuk a hatásvizsgálat különböző fő elemeit, és kritikailag is elemzi a módszertan erősségeit és gyengeségeit is. Ezt az egység mindig belső munkájában hozzá, létre, hozzá létre. Hozzá kell tennem, hogy magának a javaslatnak a tartalmát nem vizsgáljuk, hanem a minőségét, illetve azt, hogy milyen mértékben veszi figyelembe azokat a hatásvizsgálati szabályokat, amelyeket a bizottság 2015-ös jobb jogalkotásról szóló irányelvei előirányoznak számára. A koordinátorok döntése alapján a további munkát is kérhetnek szolgálatainktól, például részletesebb felmérést is nyújtunk a hatásvizsgálatról, vagy kiegészítő hatásvizsgálatot végzünk. Esetleg szükség esetén a tartalmat is vizsgáljuk. A hatásvizsgálati feladatok kérelmezésének módszerét a kézikönyv írja le, amelyet a szakbizottságok elnökei fogadtak el 2015. decemberében, és amely egyébként éppen, egyébként éppen áttekintés felülvizsgált alatt áll. Néhány szó arról, hogy pontosan hogyan elemezzük a bizottság hatásvizsgálatait. A kezdeti felmérés során megpróbáljuk egyszerű áttekintését adni a háttérnek, illetve a kezdeményezés mögött álló elképzeléseknek, annak érdekében, hogy így felmérhetjük, felmérhessük, hogy hogyan felel meg a hatásvizsgálat annak a hét kérdésnek, melynek minden hatásvizsgálatnak fel, meg kell felelnie a jobb szabályalkotás irányelveinek megfelelően. Ez a hét kérdés, hogy mi a probléma, és mekkora probléma, hogy miért kell közbelépni az Európai Uniónak, milyen célokat érhet el a kezdeményezés, mik a különféle opciók a célok megvalósítására, milyen hatásai vannak szociális, gazdasági és környezetvédelmi szempontból, hogyan viszonyulnak egymáshoz ezek az opciók, és milyen monitoring és értékelési aspektusokat vezetnek be. A kezdeti felmérés keretében az általános módszertan koherenciát és konzisztenciát is teszteljük. Például logikai összefoglalást – amelyel a hét kérdésre választ ad a hatásvizsgálat. Elemezzük a költségeket, az, az ok és okozati eh, láncolatokat, hogy megvizsgáljuk, hogy megfelelően elfogadhatóak-e. Megvizsgáljuk a használt adatok minőségét is, és a kutatást, melyet az adott bizottság eh, hatásvizsgálata végzett, azt, hogy eh, konzultáltak-e az érdekelt felekkel, és milyen mértékben. Például végrehajtották a kötelező 12 hetes nyitott konzultációt. Hogy megfelelően működötte a belső működés, belső minőség ellenőrzési testület, illetve hogy hogyan egyezik meg a jogalkotási javaslat és a hatásvizsgálat eredménye. Szívesen Szívesen összehasonlítjuk azt is, hogy a hatásvizsgálatban megjelenő bizonyítók, bizonyítékok megfelelnek a javaslat céljainak. Azonban, ahogyan korábban mondtam már, nem kérdőjelezzük meg a szakpolitikai nézeteket. Most rátérnék arra, hogy ennek a konkrét hatásvizsgálatnak mik az erősségei és a gyenge pontjai. A javasolt változtatások, ahogyan körülül említette, négy területre vonatkozik, tartós ápolás, biztosító ellátások, munkanélküli ellátások, az inaktív munkavállalók számára szociális ellátások és családi ellátások. A hatásvizsgálat egy nagyon jó, robosztus alapot nyújt, amelynek alapján a jelenlegi a szociális biztonság koordináció területén fennálló jogi kereteket módosítani lehet. Mik az erősségek? Meghatározza mind a négy területen a problémákat, a koordinációs szabályokat, és elmagyarázza a kiváltó okokat. Az EU-ban alap elv a szabad mozgás, de és alacsony az úgynevezett szociális jólétű turizmus veszélye de elég sok szám adat segítségével jobban meg tudjuk érteni azt, hogy milyen problémákról is van szó. Az egyik probléma a transzparencia és a jogbiztonság hiánya a polgárok és az intézmények számára, azután az egyenlőtlen elbánás a hasonló helyzetben lévő munkavállalók között, valamint a pénzügyi teher, ami a tagállamokra hárul. Megfelelő opciókat dolgoz ki a hatásvizsgálat a problémák kezelésére, mind a négy területen. Legalábbis két szakpolitikai opciót kínál az alapszenárióhoz mellett a hatásvizsgálat, összességében pedig mintegy 33 opciót tartalmaz az anyag a jobb jogalkotás iránymutatásoknak megfelelően kerültek kidolgozásra az opciók. A legjobbnak tartott opciók nem járnának jelentős pénzügyi kihatással a, különösen a határmenti munkavállalók munkanélküli ellátása esetében, viszont itt van lenni egy 6%-os költségnövekedés hatásvizsgálat mindegyik opció más hatásait is végzi, vizsgálja, így a szolgáltatásokra gyakorolt, a szabályozásra gyakorolt költséghatásokat, a csalások, visszaélések kockázatát, illetve a tehermegosztás kérdését a tagállamok között. Számos átfogó külső tanulmány alapozza meg a társvizsgálatot. Összesen hat tanulmány készült a családi ellátások, illetve a munkanélküli ellátások kapcsán. Három tanulmány pedig a tartósápolással, illetve a szociális ellátásokkal foglalkozott Ez független szakértők hálózatára is hagyatkozott a bizottság az Fresco, az Európai Unióban a Szociális Biztonsági Rendszerek Koordinációval foglalkozó szervezet szakértelmére is tudott hagyatkozni a bizottság. Több konzultációt is lefolytatott a bizottság az érintetek érintettekkel 2012-ben, 13-ban a tartósápolásról és a munkanélkülellátásról, illetve 2015-ben a szociális ellátásokról a, és a kiküldetésről közmeghallgatás, online konzultáció is megszervezésre került. 2013. októberében, illetve 2015. júniusában volt ez a két online meghallgatás. A tagállamokkal folytatott konzultáció különösen alapos volt. Az igazgatási bizottság, amely a szociális biztonságrendszerek koordinásáért felelős folytatta le ezeket. Most átérnék a hiányosságokra, a gyenge pontokra, amiket bukkantunk a hatásvizsgálatban. A széles körű érintetekkel folytatott konzultáció ellenére úgy tűnik, hogy nem egyértelmű, hogy az érintetek valóban eh, mindegyik opciót eh, támogatják-e és eh, összehasonlítva egyéb érintetekkel, akikkel alapos tárgyalásokat folytattak a tagállamok, különösen a horizontális vagy az alap alapvető opció vagy forgatókönyv tekintetében nem folytattak le minden meghatározó érinteti csoporttal konzultációkat, így például a határmenti munkavállalók esetében a munkanélküli ellátási opció, valamint a családi ellátások esetében sem volt elég visszajelzés a tagállamokból az adminisztratív bizottság részére. Úgy tűnik tehát, hogy a tagállamokkal alaposabb konzultációkat folytattak, mint más érintettekkel. Tekintettel arra a szerepre, amit a Szociális Biztonsági Rendszerek Koordinációs Adminisztratív Bizottsága betölt, hasznosabb lett volna, hogyha több információ tettek volna közzé a nyilvánosság számára is. A fő konklúzió az Adminisztratív Bizottság 2016-os ülésén csak nemrég került feltöltésre a bizottság honlapjára. Egy másik gyenge pont, amit találtunk, az az, hogy ezen javaslat és a munkavállalók kiküldetés irányelve közötti kapcsolat nem válik elég egyértelművé a hatásvizsgálatban. A bizottság azt mondja, hogy a koordinációs szabályok néhány módosító javaslata kívül esik a hatásvizsgálat hatáján, mert ezek inkább technikai jellegűek. Miután azonban létezik ilyen kapcsolat, szerintünk több információt kell kellett volna adnia a bizottságnak erről. Ahhoz, ahogyan Carlo is um, említette, a bizottság um, nagyon rigorózus um, megközelítést alkalmaz, de azért mégis túl nagyon hosszú lett a hatásvizsgálat. 180 oldal az alapszöveg, ami jóval meghaladja az irányelvek ajánlását, a 30-40 oldalt, és az összes melléklettel, 100 melléklettel együtt több mint 2000 oldalas a hatásvizsgálat. Összességében azonban jó alapot nyújt a hatásvizsgálat, a biztosítási rendszerek koordinációjának a belülvizsgálatára, az ajánlásokat a e, szabályozó és felügyelőbizottság e, megvizsgálta, de további elemeket érdemes még vizsgálni. Így például azt, hogy az érintettek támogatását nyilvánvalóbbá kellett volna tenni e, minden opció számára, és a másik ilyen kérdés a kiküldetés irányelvhez fűződő kapcsolat, amire nem is tért ki a hatásvizsgálat. És végül az adminisztratív bizottság bizottság eh, munkája szintén eh, átlátható kellett volna, hogy eh, legyen. Még néhány más érdeklődésre számot tartó elem is van természetesen, de időhiányban ezekre most nem tudok kitérni. Elnök, köszönöm szépen a nagyon alapos bevezető hozzászólásokat. Először az előadónak adom meg a szót, aki jelen van, és ezt nagyon köszönöm. Azután következnek az árnyék előadók. Kettő perc áll mindenkinek a rendelkezésére. Balasz úrral kezdjük, parancsolja. Elnézést, hogy késtem a bizottság javaslatát ismertem, sajnos késett a vonatom. Ami elhangzott, amit Alexia Maniakig hogy bemutatott, a hatástanulmány, nem szeretnék túlságosan hosszú lenni az anyaggal kapcsolatban. A tanulmányból kiderül az, hogy a munkanélkülek 55%-a 12 hónap után talál munkahelyet, és 75%-uk 24 hónap után. A munkanélküli ellátást, jogosultságot át lehet vinni Ma három-hat hónap ennek előfeltétele, ez egy előrelépés, mindaz képest, amit a bizottság javasol. De a kérdés, ami felmerül velem, hogy ez elégséges-e? A munkanélküli e, jogokat, amelyek után befizetés történt, nem lehet e, mind átvinni. A munkanélküliek 55%-ban 12 hónap után talál munkahelyet, és 75%-uk 24 hónap után. A 6 hónapnak a hátulütője az az, hogyha megnézzük, hogy egyre erőtesebben ellenőrzik a munkanélkülieket, illetve utána járnak annak, hogy valóban aktívan keresnek-e munkát. Azt gondolom, hogy ez a két elem összhangban van. A második pont, a kiküldött munkavállalókra vonatkozik. A kiküldetésre Lengyelországban nyertem Stevens kollégával, kitűnő kollégámmal, és sokat beszéltünk a kiküldetésről, az egyes formuláról. Itt úgy tűnik, hogy erőtes a konvergencia, amiatt, hogy ma nagyon fontos az információs rendszereket modernizálni. Létezik egy modell, ez az ESSS I, ez egy adatcsere rendszer, viszont ez nem elégséges. Felmerül a kérdés, hogy a csomagot erre a platformra kéne feltenni, digitalizálni, ugyanúgy, ahogy az egyes formulát, és nagyon fontos, hogy legyen egy szakmai digitális kártya, amely lehetővé tenne a szociális ellátáshoz való jogok átvitelét. Nem lehetne ez, mint egy előrelépés? Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a tájékoztatást is. Több kérdésem is lenne. A bizottság a hatásvizsgálattal egy bizonyíték alapú megközelítést követ, és a javaslatát számokra építi fel. De végül is az kiderül, hogy sokszor nem álltak rendelkezésre számok, adatok, és ahogyan, elmond, ahogyan hallottuk, interjúkat is folytattak a tagállamokban, és hát minőségi és nem számolapú értékelésre is kellett hagyatkozniuk. Kérdésem az, mennyire volt nehéz egy valóban megalapozott értékelést végezni, és hogyha nem álltak rendelkezésre számok, akkor milyen értékelési módszert alkalmaztak? A második, a PowerPoint prezentációban azt láttuk, hogy 17 tagállammal konzultálhattak csak, illetve ennyi tagállamtól kaptak adatokat. Hát az EU több tagállamból áll, mint 17. Miért nem lehetett szinte mindegyik, vagy mindegyik tagállamtól adatokat kapni? Ez talán esetleg más eredményt is hozott volna. Ez volt a második kérdésem. A harmadik kérdésem, a, miért nem alkalmazták az indexálást a családi ellátások, a családi pótlék esetében? A jogi nehézségekre utaltak ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy a bizottság csak gazdasági szempontokat vett figyelembe ennek kapcsán. És végül a családi ellátások definícióját miért vetette el a bizottság? Hiszen a családi ellátás definícióját azért elég eltérően értelmezik a tagállamok. A bizottság különösen az aktív foglalkoztatáshoz kapcsolt családi ellátásokkal foglalkozott erre, korlátozta a vizsgálatot. Köszönöm szépen, Stevens asszony! Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, szeretném megköszönni a bizottságnak a nagyon egyértelmű és átfogó ismertetést a szociális rendszerek koordinációval kapcsolatban. A kérdésem a következő. Itt egy dokumentról beszélünk, és nekem logikusabbnak tűnt volna, hogyha a kiküldetés irányelvről is többet hallunk. angolra van most már fordítás? Igen, most rendben van. Újra kezdjem? Igen. Hát szeretném megköszönni a bizottságnak a nagyon érdekes és átfogó bemutatását a szociális biztonsági rendszerek koordinációjának. Egy konkrét kérdést intéznék a bizottsághoz csalásra alapuló e-dokumentumok nagyon sokszor felbukkanak, különösen a kiküldetéssel kapcsolatban. Amikor egy ilyen hamis e-dokumentummal konfrontálódik egy tagállam, akkor nagyon keveset tud tenni. Egyet megtehet, annak függvényében, hogy mennyire biztosan csalásról van szó. Egy, mindenre egy párbeszéd és egy, megbék, egy, és egy megbékülési folyamatot indulhat el, de hát ez általában eredménytelen, és ez nagyon frusztráló a tagállamok számára. A bíróságok Eh, is eh, eltérően ítélkeznek, eh, például az én országomban is. Világosá kell tenni, különböző tagállam, több tagállamnál is már betelt a pohár, és fel kell lépni határozottabban a csalással szemben. Mit gondol a bizottság? Az e-dokumentumokkal kapcsolatos eljárás elég jó. Én újra és újra azt tapasztalom, hogy ebben a javaslatban a fogadó tagállam még mindig is csak az e-dokumentum érvényességéhez kötötten tud bármit is tenni a csalás definícióját is eltérőképpen értelmezik. Ez egy tagállami jogszabály megsértésében merül ki. További magyarázatot szeretnék. Másrészt én határozottan támogatom azt, hogy három effektív ledolgozott hónap legyen a vállalkozás idő, miután valaki jogosultá válik a fogadó tagállamban munkanélküli ellátásra. Ez azt is jelenti, hogy ezért tiszteletbe tudnánk tartani a szabad mozgás elvét. És ezért ellenezzük azt az exporthatóság, a szociális ellátások exporthatóságának a három hónapról hat hónapra történő emelését. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm. A nigériai parlament küldöttségét, vendégeinket eh, szeretném üdvözölni, akik azért jöttek, hogy megnézzék, mi hogyan dolgozunk itt. Szeretettel üdvözlöm Önöket! Most éppen a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról folyik itt az eszmecsere, ez egy nagyon nagy és rendkívül fontos téma mindegyik képviselők számára. Most pedig Harkin asszonynak adom meg a szót. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm az előadásokat is. Néhány kérdés. Ezt hallottuk, hogyha a, az alap, hogy mik, megláttuk, hogy mik az alapforgatókönyvek, például amikor úgy döntöttük, hogy a családi ellátásoknál ne legyen indexáció, és kaptunk viszonyítási, hallottuk azt, hogy ezeknek az aránya viszonylag kicsi az egész EU-ban. Viszont az arányok eltérőek az egyes tagállamokban, és a költségvetési hatások is különbözőek van-e információ erről, hogy ez így tényleg így van-e, és hogyha nem, akkor miért nincs erről információ? Másodszorban a hatásvizsgálatból kiderült, hogy igazából nem, nem egyértelmű, hogy az érintettek tényleg támogatják-e a különböző opciókat. Itt egyértelmű, hogy az érintettek között talán valaki el tudna magyarázni, hogy miért nem tudták mérni a támogatottság mértékét eh, bizonyos érintetti csoportokban. A kiküldetéshez kapcsoló, való kapcsolat sem egyértelmű. Mi, mi hiányzik ahhoz, hogy eh, ezzel tudjanak foglalkozni? És végül az utolsó megállapításom. Egyetértek az előadóval, aki azt mondta, hogy talán szükség lenne valamilyen egyéni társadalombiztosíti kártyára, amit az emberek használhatnak, és így biztosítható az átláthatóság, megelőzhetők a csalások. Erről az e-kártyáról szeretnék többet hallani, és hogy ez mikor számíthatunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gabi Zimmer. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni a bizottságnak a hatásvizsgálatot, köszönöm a tájékoztatást és a magyarázatot is, amit a parlament kutatási szolgálatától kaptunk. Az első kérdésem a következő. Milyen eh, reakciók érkeztek, és ezeket hogyan értékelik. Németországban a e, társadalombiztosításnál vannak olyan félelmek, hogy e, a tartós ápolási ellátás esetében a módosítások végül is majd magasabb költséget fognak eredményezni, és megnehezítik az ellátás igénybevételét. Ezt önök hogyan értékelik, figyelembe vették-e ezeket a szempontokat, hogyan reagálnak erre. Másodsorban a Research Service többek között azt is megállapította, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elvét nem csorbítja a javaslat. De arra is utaltak, hogy a francia szenátus gyakorlatilag kinyilvánította, hogy véleményük szerint a szubszidiaritási szabályok mégis sérültek. megvizsgálták ezt, vagy elvetették ezt a felvetést? harmadik dolog, a inaktív mobil munkavállalókat gyakorlatilag kivennék a szociális védelem alól. Mit jelent ez konkrétan azokra az emberekre nézve, akik eh, szegénységben élnek a eh, különböző országokban, és különösen félnek attól, hogy egyre több lesz a hajléktalan a körükben. Megvizsgálták-e, hogy például eh, ezek a javaslatok milyen hatást gyakorolnak a romák helyzetére? Balas kollégával az előadóval egyetértek a hat hónappal kapcsolatban, de azért szeretnék megkérde, rákérdezni valamire. Megvizsgáltak azt is, hogy egyáltalán milyen negatív hatásai lehetnek ennek, e, okozhat ez plusz terheket, és ha igen, milyen formában, hogyha ez az opció valósulna meg, hogy a munkanélküli ellátást az, e, az egész időszakra kiterjesztenék, és nem csak hat hónapra szűkítve folyosítanák. Köszönöm, Jean Lambert. Köszönöm. Én is szeretnék néhány pontot, pontra visszatérni, amit a kollégák már említettek. Az egyik a hatásvizsgálat kapcsán az érintettek észrevételei. Például konkrétan a hatállyal kapcsolatban, illetve a gazdaságileg inaktív munkavállalókkal kapcsolatban azt látjuk, hogy itt van egy elmozdulás a jelenlegi helyzethez képest. Ugyanis jelenleg azt látjuk, hogy zajlik egy vita a határon átnyúló formában dolgozó EU munkavállalók jogairól. Most már egyre jobban értjük, hogy ez mennyire komplex kérdéskör. Van egy olyan érzésünk, hogy néhány bírósági határozatot um, tulajdonképpen meg kellene támadni, és más szabályokra lenne szükség. Ugyanis elég sokan, azt látjuk, hogy elég sokan ideiglenesen nagyon nehéz helyzetben találják magukat, esetleg is utasítják őket a számítási országukba, vagy az ápolás területén is többen szembesülnek a potenciális kitoloncolással, hogyha restriktívebb szabályokat alkalmaznak. Ezeket a bírósági döntéseket tehát szerintem kritikusabban kellene megvizsgálni. Voltak-e esetleg észrevételek, válaszok ezzel kapcsolatban, és ha igen, akkor ezeket hogyan vették figyelembe, vagy értékelték? Még egy kérdés a saját a parlamentünk kutatási szolgálatához. Ahogyan én értettem, kérdezném, hogy voltak-e olyan érintett csoportok, akiket nem kérdeztek meg, akiknek a e, véleményét figyelembe kellett volna lenni, és ez nem történt meg, mert lehet, hogy túl technikai, túl szakmai voltak e, a kérdések, és ezért nem válaszoltak talán érintett szereplők. Tehát volt-e olyan csoport, akiknek a e, véleményét figyelembe kellett volna venni, meg kellett volna hallgatni. Ami pedig a tagállamok adatszolgáltatását illeti, hát én is foglalkoztam, foglalkozom már 18 éve ilyen kérdésekkel, de a tagállamok nem biztos, hogy rendelkeznek pontos számokkal ezért amit most a 883-as irányelv módosításával kapcsolatban csinálunk, talán itt foglalkozni kellene a statisztikákra vonatkozó rendelettel is, hogy a jövőben jó pontos adataink legyenek, hogy ne kelljen minden alkalommal arról panaszkodni, hogy nincsenek pontos statisztikai adatok. Talán van, amikor politikai okai vannak annak, hogy a tagállamok megtagadják az adatszolgáltatást, de az is lehet, hogy egyszerűen csak őszintén tényleg nincsenek, eh, nincsenek adatok, nincsenek pontos adatok. Eh, ezért eh, meg kéne követelni a tagállamoktól, hogy ugyan a alapon legyenek adataik, vagy dolgozzanak adatokat, dolgozzanak ki adatokat. Most az ENF képviseletében. Köszönöm szépen. Elnézést kérek Mellin asszony nevében, mert Moszkvába kellett, hogy utazzon. Köszönöm szépen, és gratulálni szeretnék a bizottságnak a hatástanulmányához, illetve az EPRS első értékeléséhez. Ezekben további információkat találhatunk, amelyek teljesek, illetve felvilágosítást adnak arról, hogy milyen nehézségei vannak a szociális társadalombiztosítási rendszerek koordinálásának. Köszönöm. Thank you. Then I'll give the floor to me. Köszönöm. Becker úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani az információ kompetens szállítóinak, ez a bizottság, és nagyon eh, professzionálisan eh, működött az EPRS is. Nagyon hasznos információk vannak itt előttünk, Kiegészítésünk mindahhoz, amit eh, a Sulca árnyék jelentős a kollégánk már elmondott. El szeretném mondani, hogy a szociális szolgáltatások, szociális ellátások átvihetőségénél, különösen mi a gyermekellátást illeti. Még egyszer kérdezem a bizottságtól. A bizottság azt mondta, hogy indexálásra van szükség, illetve nincs szükség a családi ellátások indexálására. Miért gondolják azt, hogy erre nincsen szükség, és hogyan értékelték az egyes szinteket? Második kérdés, erre kérdeztem, hogy már kitért. Én is foglalkozni szeretnék a szociális biztonság kapcsán a szociális biztosító rendszerekkel foglalkozni, mi szerint ez nagyon jó alapja számos témának. De vita van a bérdömpingről, hogyha ha minden foglalkoztatóban lennének szociális biztosítási rendszerek, akkor megkérdezném a bizottságot ennek kapcsán, hogy vannak-e már tervek erre vonatkozóan, illetve hogy a menetrend hogyan nézhet neki. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lenárc úr. Köszönöm szépen. Nekem is csak egy kiegészítésem van mindahhoz, amit a kollégák már elmondtak. A gyermekellátás áfási kifizetéseknél azt gondolom, hogy az 1%-et nem kéne, hogy túlságosan aggódjunk, hiszen ez azoknak az 1%-a, akik kiküldöttek az EU-ba, tehát ők változtatni szeretnének. Fontos, hogy konzisztensek legyünk, és egy opció, mert nem készült hatástanulmány. Legális módon lehetőség van-e arra, hogy a tagországok rugalmasságot kapjanak? abban, hogy vagy az indexálás mellett döntenek e, a gyermek e, ellátási kifizetése kapcsán, vagy nem. Ami a 3-6 hónapot illeti, illetve a munkanélküli ellátás átvihetőséget illetően, Um, időt kell hagyni az embereknek arra, hogy munkát találjanak. Hogyha meghallgatom azokat, akik, akik ezzel gyakorlatilag foglalkoznak, akkor kiderül, hogy nagyon sokan visszajönnek a rendszerrel. Beszéltem a meghatóságok illetékesével az elmúlt héten, és ő elmondta azt, hogy Belgiumban más országokban eh, általában eh, eh, nyári időszakban és déli országokban veszik igénybe ezt a munkanélküli ellátást. Hát nem tudom, hogy a koordináció elégséges-e arra, hogy elébe menjünk ezeknek a visszaéléseknek. És a harmadik kérdés, ami tartós ápolási ellátásra vonatkozik. Itt van egy általános jellegű hatástanulmányunk, de meg szeretném kérdezni azt, hogy a bizottság meg tudná esetleg közelebbről is nézni azt, hogy ez mit jelent az emberek számára. példát eh, szeretnék mondani, én Hollandiából egy olyan térségből érkezem, ami nagyon közel van a belga határhoz, Hollandia. Az ellátást készpénzben, illetve nem készpénzben nyújtja, hanem dolog jelentés nyújt, Belgiumban ez pont fordítva van, egy nyugdíjas, aki Belgiumban él, és mindkét országból kap nyugdíjat, Belgium a, a, a egészségügyi és a tartós átpalás felelős a jövőben eh, Belgium lesz az egészségügyi ellátáért felel, és Hollandia pedig a tartósápolás ellátáért. Ez azt jelenti, hogy ez a személy elesik majd a jogosultságaitól, de többet kell, hogy fizessen. Meg szeretném kérdezni a bizottságtól azt, hogy utána jártak-e annak, hogy az Európai Unióban ez hány ember esetében állna fenn. Nagyon fontos, hogy a tartósápolás ellátásra foglalkozzunk, de fontos, hogy ez ne eredményezze a jogosultságoktól való elesést bizonyos személyek számára. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm a kérdéseket, megjegyzéseket. Korál úrnak adom meg a szót a bizottság képviseletében. Parancsoljon, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ezek a kérdések teljes mértékben összhangban állnak a hatástanulmány szellemével, a jobb szabályozásra vonatkozó irányelvvel, Ez a dokumentum, ami az asztalon van, azt a célt szolgálja, hogy egy eh, megfelelő vitát tudjunk folytatni, mint hát a politikai következtetésekhez is segéd. Számos kérdés hangzott el az adatok érvényességét illetően. Őszinték voltunk, bevallottuk azt, hogy mik a korlátai ezeknek az adatoknak, Természetesen megpróbálhattuk volna ezt elkendőzni, de az átláthatósági jegyében ezt nem tettük meg, és bevallottuk azt, hogy bizonyos esetekben nincs elég adatunk. Viszont hiszünk abban, hogy az adatok egyrészt nagyon hasznosak, és például, amikor a gazdasági szempontból inaktív polgárokról beszélünk, akkor itt egy olyan folyamatról van szó, hogy nem száz százalékban eh, felel meg a rendelet definíciójának, viszont világos összefüggésbe helyezi javaslatunkat. Ez nagyon fontos második pontom. Természetesen nagyon fontos figyelembe venni azt, hogy a tagországokkal együtt dolgoztunk, és megkértük a tagországokat arra, hogy szolgáltassanak nekünk adatokat, és azt gondolom, ezt fontos megemlíteni. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy százalékban kimerítőek ezek az adatok, ez nagyon nehéz lenne. Azt gondolom, hogy egy megbízható adathalmazzal rendelkezünk, amelyre alapoztuk az elemzésünket, ami az egy százalékot életi világos akartam lenni, és világosan megfogalmaztam azt, hogy mind a két dolgot részben kell tartanunk. Egyrészt az abszolút számokat, ezek igen magasak bizonyos esetekben, viszont magát az összeget is látnunk kell. A hatás tanulmány nem matematikai képlet, vannak bizonyos adataink, és hogyha ezeket vizsgáljuk, akkor a politikai javaslatokat tudunk kidolgozni ezek alapján. Egy további pont, ami elhangzott, a munkanélküli ellátásról szólt. Itt két dolog van. Egyrészt az, hogy kiterjesszük az időszakot, a másik kérdés pedig az volt, hogy ennek mik a következménye az egészségügyi ellátásra nézve. Ez a javaslat nem könnyű. A munkanélküli ellátás, speciális ellátás, a többi ellátásnál egy korábbi jogosultsági időszakot vesznek alapul, bizonyos ledolgozott év után. De amikor a munkanélkülátásról van szó, akkor egy másik típusú feltételrendszerrel dolgozunk, amelyek a legtöbb esetben érményben vannak a tagországokban. Ennek előfeltétele az aktív munkakeresés. És ez azt jelenti, hogy itt nem csak ellenőrzésre van szükség, hanem bizonyos támogatásra is a különböző országokban. Gondolkoztunk azon, hogy ez, az e, átvihetőséget 6 hónapra hosszabbítsuk, azért, hogy több időt adjunk a munkakeresőknek. Viszont azt gondoltuk, hogy ez talán e, túl sok kiesést jelenten az aktivációs intézkedéseknél, tehát ezt inkább opcióként tartjuk nyitva tagországok dönthetnek úgy, hogy ezen túl lépnek. Szóval nagyon fontos, hogy az összes aktiválásra vonatkozó intézkedés hatékony maradjon. A kiküldetés, a csalások kérdése is elhangzott. Ez szintén nagyon fontos, itt világos a kapocs, más jó kapcsán is kiderült ezt, és a közvitában nagyon sok tagországban is kiderült mindez ami az együttműködést illeti, különösen a kiküldetésnél. Mi itt egy olyan dologra tudunk javaslatot, mert az együttműködést hivatott javítani. Az együttműködés véleményünk szerint a tagországok között jónak mondható. Hát Jónak mondható a különböző adminisztrációk között az együttműködés, tehát alapvetően ez működik. Vannak olyan helyzetek, amelyekre ez nem mondható el, de ezzel fogunk foglalkozni. Milyen javaslatot tettünk különösen a kiküldetés kapcsán, az az, hogy erősítsük meg az eszközöket annak érdekében, hogy a szabályokat mindenki még szigorúban alkalmazza, illetve hogy a nemzeti hatóságok a kiküldött munkavállalók szociális státuszát ellenőrizni tudják. Az adminisztrációk meg állnak egymással. A különböző érintettekkel kapcsolatba léptünk, és kiderült, hogy el, az elviekben nagyon könnyű megállapodni, Viszont, hogyha valamelyik tagországban bonyolultabb a helyzet, akkor ez nehezíti a munkát. A mi javaslatunk jó kiinduló pont. Úgy érezzük, és biztosak vagyunk abban, hogy mind a parlament, mind a tanács megállapodásra tudnak majd jutni, és az együttműködést egy tovább erősíték. Egy további pont a csalásra vonatkozik. Itt nem csak a kiküldetésről van szó, hanem a munkanélküli eltes igénybevételéről, is olyan esetben, amikor erre nem lenne jogosultsága az adott személynek személyes adatok rendszeres cseréje a országok között nagyon fontos, annak érdekében, hogy a e, szabályosságot ellenőrizni lehessen, hogy valaki jogosan vette igénybe az adott ellátást. Volt még egy e, további e, kérdéskör. Ez a családi ellátásokra vonatkozott, különösen mi az indexációt illeti. Megvizsgáltuk ezt a lehetőséget, ez hatástanulmányunk részét is képezi. A hatástanulmányban eh, levontuk a politikai következtetéseket is. Milyen kiderül a hatástanulmányból az az, hogy egy ilyen típusú rendszer bevezetése nagyon nehézkes lenne. Nagyon nehéz volna egy olyan javaslatot kialakítani, hogy figyelembe veszi a különböző tényezőket, elemeket, amiket mérlegelni kell annak érdekében, hogy az indexálásnak egy fair eh, eredménye legyen. És az adminisztrációkra is nagyon sok munkát róna mindez. Nem mondom azt, hogy ez jó vagy rossz, ez pusztán egy kijelentés. A családi ellátásoknál a nemzeti hatóságok az adott ország jogát alkalmazzák és ezen fizetnek. Az indexálásnál ugyanazon család számára, például ha az egyik gyermek mondjuk Romániában él, és a másik gyermek mondjuk Svédországban, és egy harmadik pedig eh, abban az országban, ahol a szülő él, akkor a gyermekellátást fizető ehm, hatóság három rendeletet kell, hogy érvényesítsen, tehát ez csak nehezíti a dolgokat. És mindebből világos politikai következtetéseket vontunk le. A bizottság a kiküldetésnél megfogalmazott egy javaslatot, amelynek a célja az ugyanezért a munkáit ugyanazon fizetés elvének erősítése, és az indexálásnál a bizottság arra végkövetkeztetésre jutott, hogy itt is fenn kell tartani az ugyanolyan befizetések után járó ugyanolyan jogosultságok elvét is. Tehát ez egy világos politikai ügy. Politikai döntésről van szó, amelyel egyet lehet érteni, vagy nem, a tanácsban erről vitát kell folytatni, illetve javaslatot kell kialakítani. Elhangzott egy kérdés az adatokra, nemzeti adatokra vonatkozóan. Hárkin asszony vetette fel, miszerint vannak -e nemzeti adatok, igen, ezeket meg tudom osztani önökkel. Például Írország esetében az indexelásnál, a gyermekellátásnál tudjuk azt, hogy 2013-ban 11 milliónyi gyermekellátást exportált. Ez e, e, Írország 0,6%-át teszik Írországban a e, gyermekellátási kifizetéseknek és ez az éves kifizetés a 2,14%-a. Elmondhatnám a Dániára, Németországra vonatkozó adatokat is, de ettől most eltekintek. A gazdasági szempontból inaktív polgárok kérdés is elhangzott, itt két elemre kell kitérni. Egyrészt arra, hogy csökkentjük el jogokat, illetve hogy ennek eh, hatása lesz-e arra például, hogy a hontalanok száma növekszik. Itt a mobil polgárokról beszélünk. Mint ahogy tudják, ez a rendelet nem arról szól, hogy új jogokat formáljon, vagy tagország szinten harmonizálja a jogszabályokat, hanem harmonizálásról van szó. Hát minden tagország saját maga dönt arról, hogy milyen ellátásokat nyújt a területén élő polgároknak. A mobil polgároknál Megpróbáltuk kodifikálni a szabályokat. Lambert asszonynak igaza van, gondolhatnánk azt is, hogy az esetjogot meg lehet fordítani. Ez egy politikai döntés kérdése. A bizottság nem így döntött, mert úgy gondolta, hogy nagyon fontos a család, család küzdelem. Illetve fontos, hogy ez a rendelet jogot adjon a polgároknak a mozgáshoz, szabad mozgáshoz. Tehát ez egy politika következtetés, mint említettem, ezzel vagy egyet lehet érteni, vagy nem. És a bizottság vélemény is egyértelmű. Az utolsó pont a hosszú távú tartós ellátás. Itt nem bővítjük ki a kompetenciát, a nemzeti jogalkotás minden ország dönt arról, milyen típusú szabályokat szeretne érvényesíteni, viszont nem változtatunk a szabályok tartalmát, pusztán világosabbá tesszük ezeket. Akkor itt most befejezem. Tudom, hogy amikor folytatjuk a vitát, illetve amikor a parlament és a tanács vitázik, akkor további kérdések merülnek majd még fel. Köszönöm szépen. Köszönöm, két rövid kérdésem van. Régner asszony és Schulz úr is szeretnének még kérdéseket feltenni, és utána majd a kutatóközpont kap szót. Evelyn Régner, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy még lehetőséget kaptam ami a szolgáltatási kártyát illeti, kiküldetés, a szociális biztonság, ezek összefüggő témák. Kérdésem a következő. Ön említette a tagországok együttműködését, mi szerint ez jól működik. Utalni szeretnék arra, hogy az elmúlt két napban fogadtunk egy munkavállalói, munkáltatói szövetséget az építőiparban, és nagyon sok mindenről beszámoltak, ami nem működik különösen az a 1 jel kapcsolatban. Ez rendszeresen fordul elő, hogyha munkahelybe esetek fordulnak elő, akkor eh, elszállítják őket az építési területről, hiszen kiderül, hogy az A1-es űrlapon feltüntetett adatok nem megfelelnek, nem stimmelnek. Ez rendszeresen fordul elő, és a, a munka, munkáltatók, a vállalkozások is eh, hozzánk fordultak, és eh, elmondták azt, hogy a konkurensek miért rendszeresek a visszaélések. ami a tartóságba elsajátást, a gyermekellátást életét vesz. Szeretném hívni a figyelmét a következőre, illetve megkérdezni arról, hogy az A1 űrlap um, adatait, az ellenőrzést, a jobb összekapcsolást, Megnézték-e, hogy ez a műk valóságban tényleg működik-e? Mint hogy az intézkedéseiknél ezt szem előtt tartották-e, Sulce úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudom, hogy eh, ritkán eh, van lehetőség a pótkérdésekre, viszont kicsit felment a vérnyomásom, mert dühös voltam, amikor választ kaptunk a gyerekellátás kérdésére például. Elhangzott azt, hogy a vita nagyon különböző, és én vagyok a jelentéstevő a néppárti frakciónak, még eh, nem döntöttem, hogy melyik irányba gondolkozzak, de lassan elegem van abból, hogy ezeket a válaszokat halljuk, hogy túl bonyolult, túl nehéz, hogyha politikai szempontból sikeresek akarnak lenni, akkor ne hozzanak egy olyan példát eh, egy családra, ahol három, direkt, három különböző országban él. Én a frakciómban nem tudok ezzel senkit meggyőzni. Tyson asszonyja is egyeztetünk erről, és ez a válasz Sántit, ezt ön is érzi. Kérem, hogy részletesen adjon magyarázatot ezekre a kérdésekre, ha politikai szempontból sikeres szeretne lenni. Köszönöm szépen, Körel úr! Köszönöm. Teljesen egyértelmű üzenetet kaptunk. Szeretném elismételni. Két szintről van szó. Az egyik az értékesi, értékelés, és akárhogyan is tetszik-e vagy nem, a hatásvizsgálat úgy tűnik, hogy bebizonyítja azt, hogy nagyobb az administratív teher a közigazgatások számára. Ezt mindenki figyelembe kell venni. Remélem, hogy ezt egyértelműsítettem az előadásom során. Tyson asszony nálam jobban egyértelműbben fogalmazott ezt meg nálam. Ez csupán adat, de a valóság az, hogy ez valóban szakpolitikai, politikai kérdés. Ahogyan elmondtam már, ezt a politikai döntést osztani is lehet, meg nem is lehet. De tény, hogy ez a bizottság úgy véli, hogy az egyenlő lehetőségek érdekében egyenlő ellátásokat is kell tudnunk nyújtani. És elismétlem, ez volt a hadásvizsgálat fő célja, nem a matematikai módszertan, nem arról van szó, hogy csak kiszámoltuk, hogy 2 plusz 2 az 4, hanem politikai döntéseket kell tudnunk hozni. Ezeket a döntések pedig, pedig meghoztuk. Sajnálom, hogyha önök nem érezték megfelelően ezt a célt, nem ez volt a szándékom. Egyértelműsíteni szerettem volna, hogy tudatos döntés volt ez a bizottság részéről. Méghozzá olyan döntés, amely nem volt egyszerű. Nagyon sok különböző érdekcsoportot meghallgattunk, sok különböző nézetet hallottunk, és mindent összefoglalva a biztosok ebbe az irányba döntöttek döntéshozataluk során. De, mint mondtam, ez csak egy folyamat. Most a, az a feladatunk, hogy újból megtárgyaljuk ezeket a kérdéseket a tanácsal és a parlamenttel is, és természetesen a biztosok kollégiumával is. Köszönjük most pedig szeretnék visszatérni Maniáki Gréva asszonyhoz a kutatási szolgálat részéről. Köszönöm a szót, újból elnök asszony. Valószínűleg, hogyha megengedi, átadom kollégámnak a szót, aki az előzetes, iniciális felmérésben részt vett, és valószínűleg jobban fog tudni válaszolni a feltett kérdésekre, mint én magam. Igen, köszönöm a szót, és köszönöm a kérdést. Számos olyan kérdés merült fel, melyre megpróbálok választ adni. Először is, hogy nem hiányoztak-e érdekcsoportok a felmérésből. Úgy vélem nem. Konzultáltunk a szociális partnerekkel, a Szociális Biztonság felügyelő tanácsán keresztül, egy meghallgatás keretében még 2013-ban. A civil szervezetekkel is megtörtént 2015-ben a konzultáció, egy külön e célra kijelölt meeting keretében. Természetesen a koordináló bizottság is komoly mértékben hozzájárult ezen üléseknek az eredményéhez, és ugyanúgy konzultációk folytak vele. Azután megtartották a két online nyilvános konzultációt, az egyiket 2012-ben és másikat 2013-ban, a hosszú távú ellátásról és a munkanélküli ellátásról, a másikat pedig 2015-ben rendezték meg, a családi, a munkanélküliségi ellátásról, illetve a kiküldetésre vonatkozó szabályokról. Én azért úgy vélem, hogy a konzultációs követelmény ezen szempontból teljesült, és nem gondolom azt, hogy bármely érdekcsoportot kihagytunk volna. Azon kérdésre válaszolva, hogy az érdekcsoportok hozzájárulása nem volt egyértelmű. Én úgy vélem, hogy a hatásvizsgálat egyértelműen kikristályosítja, hogy a bizottság komoly szerepet játszott abban, hogy visszajelzést adjon a különböző opciókról, illetve hogy eleve létrehozza ezeket az opciókat. Úgy látom, hogy más érdekcsoportok támogatása az opciók kiválasztásában nem volt mindig magától értetődően látható. Azután ami a kiküldetési irányelvvel való kapcsolatot illeti, illetve az esetleges hiányzó elemeket. Hogyha megvizsgáljuk a hatásvizsgálatot, azt látjuk, hogy csupán a 20. mellékletben, tehát az igen hosszú dokumentumnak teljesen a végén jelenik meg két olyan oldal, amely technikai módosításokat tartalmaz a kiküldetési irányelv témakörében. Én úgy vélem, hogy ezen témakör fontosságát figyelembe véve talán jobb lett volna, hogyha több információ került volna be a kiküldetésről, illetve hogy arról, hogy hogyan kapcsolódik ez a jelen témakörünkhöz, és ezt jobban kidomborította volna a hatásvizsgálat szövege. Felmerült azután egy kérdés a francia szenátus érvelésével kapcsolatban. A francia szenátus komolyan átgondolta a szubszidiaritás alapelvét, és úgy vélte, hogy sérülésre kerül. Ugyanis azok az implementációs jogi aktusok, melyekkel a bizottság felállítja a e, standard eljárás, a szociális biztonsági jogszabályokra vonatkozó dokumentumok e, kapcsán. Ezek tehát nem kerültek megfelelően átvitelre a nemzeti parlamentekhez. A francia szenátus tehát erre tért ki hozzászólásában. Köszönöm. Köszönjük szépen! Kúsó úr, rövid hozzászólást teszek lehetővé, megadom a szót. Én is elnézést kérek, elnök asszony, a repülőgépem késett, ezért hát kénytelen voltam a végén szót kérni. De hallom a válaszokból, hogy olyan kérdések merültek fel, amelyeket én is szerettem volna felvetni. Az egyik a kiküldetés irányelvel kapcsolatos hatásvizsgálat. Úgyhogy én igazából most csak kettő kérdést tennék fel, vagy kettő észrevételt. Az egyik, hogy gazdaságilag inaktív személyekre vonatkozó új szabályozás értékelése szerintem nem elegendő. Az esetjogokra való, hát, értékelésből levont következtetés nem tartja szem előtt azt az elvet, hogy az alapjogok csak a legkisebb szükséges korlátozások mentésének módjára le, lehet korlátozni. Szerintem ez fontos lenne ezt újból megvizsgálni. Köszönöm a szót. Thank you for being short. Köszönjük, hogy rövidre fogta a hozzászólását. Most egy Balász úrnak adom meg a szót az előadónak, hogy hozzászóljon, ismertesse véleményét. Igen, köszönöm a szót, elnök asszony. Ha megengedik, akkor szeretnék hozzászólni azokhoz a válaszokhoz, melyeket megadtak a vizsgálat végzői, végzői. illetve az általános hozzászólásokhoz is hozzászólnék még. Először is az indexáció témaköre, illetve az indexáció megvonása. Itt konkrétan ki kell emelnünk a családügyi ellátások témakörét. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban két aspektus merül fel. A hozzáadott adminisztratív költségek problémája, amennyiben sor kerülne egy ilyen lépésre, ezt mindenképpen részletesen fel kell mérni, és erre kitér a hatásvizsgálat is. De van egy ennél fontosabb gondolat, maga az alapelv. Szeretném egyértelműsíteni. Amikor az emberek befizetik a járulékaikat, és nem kapják meg a helyi közigazgatástól az ellátásokat, az valóban problémát okoz. Ezek a járulékok a bruttó jövedelem és a nettó jövedelem közötti összegből kerülnek ki. Amennyiben úgy döntünk, hogy a családi ellátásokat azért csökkentjük, mert a gyermek egy alacsonyabb életviteli költségű államban él, függetlenül attól, hogy ezt hogyan definiáljuk, ez azt jelenti, hogy az ilyen áthelyezett jövedelem, bruttó jövedelem azon ember részéről, aki ezt befizette, elveszik a rendszerbe. Ez pedig nem tisztességes eljárás. Ezért tehát, ha bármikor is felmerül az indexálás kérdése, az azt is jelenteni, hogy hozzá kell igazítani a munkaadói járulékokat az ilyen kifizetésekhez. Nagyon összetett rendszer tehát. Két különböző szempontot kell figyelembe venni, a költségeket és az alapelvet. És ezek között nagyon egyértelmű különbségtételre van szükség. Azután felmerült egy kérdés több ember részéről is az űrlapokról és a dokumentumokról. Ez alapvető fontosságú, és meg is osztom önökkel az aggodalmaimat. Attól tartok, hogy a bizottság megfelelő javaslatot tett, de sajnos még mindig részletesebb szabályokra van szükség az AI dokumentumok ellenőrzésénél. Azt is meg kell vizsgálni, hogy maga az AI dokumentum megfelelő-e itt élünk a digitális korszakban, és még mindig papírfesznikhez ragaszkodunk hogyan várjuk el az ellenőröktől, hogy megküzdjenek ezzel a sok munkával, hogyan várjuk el a közigazgatástól az egyes országokban, hogy komolyan tudják végezni a munkájukat ezen a területen. Nem lenne itt az ideje, hogy végre egy valódi lépést teszünk előre az információ harmonizálása irányába, és az új modern eszközökre való átvitelére, a digitalizálásra. Ezzel ugyanis jóval több ellenőrzést tudnánk végrehajtani. Jóval hatékonyabban, alacsonyabb költség mellett, átláthatóbban. És emlékezhetném önöket, az LDE kollégákat főleg, ugyanis, ha jól értem, önök is tudják, hogy ez jóval alacsonyabb adminisztratív költséget jelenten a cégek számára is. Az AI dokumentumok használata már most is nevetséges formában folyik, egyszerűen a paleolitikus korból erednek még ezek az ősi dokumentumok. Köszönöm szépen! Az időbeosztásunk miatt most kell sort kerültenünk a november 2021-es dokumentum jelentéstervezetének megvizsgálására. November 22-e a módosítások benyújtásának benyújtása, illetve január így lehet még a további módosításokat majd benyújtani. Márciusra tesszük a következő üléskört, és az elfogadás dátumát 2018 áprilisára kell helyeznünk. Úgy vélem, hogy ez egy viszonylag jó időbeosztás lenne, de nagyon ambiciózus is, hiszen rengeteg munka áll előttünk. Nos, mindezek után tovább kell lépnünk a napirend negyedik pontjára. Az egyenlőtlenségek elleni küzdelem, mint a munkahelyteremtést és a növekedést ösztönző eszköz a következő témánk. Ezen témában meg is adom a szót az előadónak, Javi Lópeznek. Köszönöm a szót, elnök asszony! Rövid áttekintést szeretnék adni az anyagból, amely a jelentés első tervezetének tartalma. Mint önök is mondta már, a címe az egyenlőtlenségek elleni küzdelem, mint a munkahelyteremtést és a növekedést ösztönző eszköz. Mint önök is bizonyosan tudják, senki előtt nem ismeretlen, hogy az egyenlőtlenség növekedése az elmúlt években fő szerepet játszott az a szociális egyenlőtlenségről szóló nyilvános vitákban. Komoly előrelépéseket tettünk az akadémiák területén is, a különböző egyenlőtlenségi hatások vizsgálatában és felmérésében. Nagyon sok minden elhangzott már a gazdasági növekedés hatásairól, és a társadalmi élet különböző aspektusairól. A nagy gazdasági válság és az Európára gyakorolt hatása is részleteiben meg lett már vitatva, külön figyelmet fordítva itt az óriási munkanélküliségre és a jövedelmek visszaesésére is, amely Európa számos országát érintette. A jelentés első célja az, hogy az egyenlőtlenséget felvegye az interinstitucionális napirendre, mint negatív faktort, és hogy felvegyük a küzdelmet az egyenlőtlenséggel. Ez magában a címben is benne van. Az Európai Unió számos alkalommal tűzte már ki céljául a gazdasági napirendjén, napirendjén belül a szegénység leküzdését. Például a Lisszaboni napirendben és a 2020-as napirendben is. Mindezek mellett az alapszerződések is egyértelműen bemutatják a konvergenciát, mint az EU egyik fő célját. A szegénység leküzdése és az egyenlőtlenséggel szembeni harc nagyon nagy mértékben egy, összefügg egymással, még ha nem is ugyanazt jelentik. Ez a jelentésben a fő célom az volt, hogy az egyenlőtlenséget felvegyük az általános napirendre, és az Európai Uniós több figyelmet fordítson az egyenlőtlenséggel szembeni harcra. Emellett, hogy felismerjük az egyenlőtlenség hatásait, főként a morális aspektuson túlmutató formában is. Hiszen óriási hatásai vannak a gazdasági szektorra, torzítja a kínálatot és a keresletet is, mint ahogy a sok kis és középvállalkozásról szóló tanulmányból is láthattuk, de ugyanez volt az eredmény a különböző szakértőkkel folytatott meghallgatásoknak is. Másodszorban pedig az másik okunk az, hogy az egyenlőtlenség fontos tényező a bizalom feloldásában. Egyszerűen oldószer. A tisztességes, egyenlőbb társadalmak alapvetően előnyösebbek is a polgár számára, hiszen könnyebb, lehet, jobb lehetőségeket nyújtanak saját polgáraiknak az egyenlőség mellett is. Két dimenziót kell tehát felismernünk az egyenlőtlenség szempontjában és mint mondtam, az egyenlőtlenség leküzdését is célként kell kitűzni. Emellett szükség van egy olyan napirendre, egy roadmapre, amely sok mindent magába foglalna abból, amit itt a szakbizottságban már megbeszéltünk, de emellett az egyenlőtlenség leküzdését is. Három dimenzióra kell kitérnünk. Az első az a szándék, hogy valóban olyan szociális szakpolitikákat hozzunk létre az Európai Unió szintjén, melyek ezt a célt szolgálják. Ide ide értem az európai szociális pilléről szóló referenciajelentést, de ez önmagában nem kizárólagos. Emellett konkrét szándéknak is lennie kell arra, hogy valóban koordináljuk azt a szociális alapot Európai Uniós szinten, amelyel megvizsgálhatjuk a munkaerőpiacot, megvizsgálhatjuk annak változásait és a szociális hatásokat. Ezt a dimenziót egyértelműen erősítenünk kell. A második dimenzió nem elegendő, hogyha csak az Európai Uniós dimenzióról beszélünk a szociálpolitikák területén, hanem ezt gazdagítanunk kell egy olyan gondolattal is, amelyet az elmúlt években gyakran emeltünk ki. Ez pedig a költségvetési politikák koordinációja. Ennek célja az, hogy nagyobb jelentőséget nyerjen ebben a szociális aspektus. A harmadik dimenzió pedig az egyes tagállamok számára kiadott ajánlások. Ezekkel kerülhetünk olyan pozícióba, amelyel képesek vagyunk véglegesíteni a jóléti államainkat. Ugyanis a jelenlegi kialakításuk 1949-re mutat vissza, és alig reflektálja, hogy mik történtek az elmúlt 20-30 évben a társadalomban. Összefoglalva tehát, a jelentés tervezet kifejezetten reflektál az egyenlőtlenség által leginkább érintett csoportokra is, azon csoportokra, melyekkel kapcsolatban melyek helyzetének megsegítése érdekében ezen szakbizottság már évek óta dolgozik. Ide kell értenem a gyermekszegénységet, a nemek közötti egyenlőtlenséget, a generációk közötti szakadékot, és mindazt a számos szakkérdést, amely a fiatalok munkaerőpiacra való jutását érinti. Ezeket a leginkább érzékeny csoportokat kell megvédenünk ugyanis ezen a területen a legnagyobb arányú az egyenlőtlenség. Úgy vélem, hogy a következő hétben érdemes lesz ezen a szövegen együttműködni egymással. A szöveget mindig lehet javítani, mindig van lehetőség további módosításra, és az önök segítsége is szerepet játszhat ebben. Emellett körű nyilvános vita is folyik, szinte globális szinten is mondhatnám. Erős üzenetet szeretnék küldeni a parlamentnek, hogy milyen fontos az egyenlőtlenséggel szembeni harc. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kósa úr már elment, ezért Stevens asszony szó. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Teljes mértékben egyetértek vele. Nagyobb egyenlőségre, felfelé mutató konvergenciára kell törekednünk, ez mindenkinek a javára válik. És ez alapvető fontosságú a gazdasági növekedés és a munkahely teremtés szempontjából is. Néhány aggályom azért van a tervezett szövegével kapcsolatban. Először is gondom van azzal, hogy az atipikus munkaszerződéseket per definíció nem, mint valami negatív dolgot mutatja be. A rugalmasabb munkaformák has, hasznosak lehetnek emberek bizonyos csoportjai számára. Így például egy első esélyt kaphatnak sokan, hogy bejussanak a munkaerőpiacra, tartós munkanélkülieket is segíthetjük, hogy újra munkát találjanak, és ezt nem veszi figyelembe a szöveg. A másik aggályom azzal függ össze, hogy túl sok az európai zálási törekvés. Itt például a kollektív tárgyalások erőltetése és a munkavállaló jogik harmonizálásának a követelése legyen egy irányelv a anyasági ellátások tekintetében, a tartós ápolás, illetve a méltányos munkakörülményekre vonatkozóan is. Hát ezeket még el tudom ugyan fogadni, de sok minden, sok elem nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével ezek közül, hiszen a tagállamoknak jogában legyen, ami elutasítani azt, amit ők nem akarnak. A tagállamok a politikáikat a saját polgárékra szabva kell, hogy kialakítsák. A one size fits all az tulajdonképpen azzal lesz egyenlő, hogy one size fits none. Harmadsorban a nem értek egyet azzal, hogy a ifjúsági garancia kapcsán növeljük a finanszírozást. Itt utalnék arra, amit az Európai Számvevőszék követel. Először is javítani kell ennek a kedvezményezésnek a végrehajtását. Végezetül a jelentésben sok problémáról van szó, és európai kezdeményezéseket követel az előadó. De talán jobban el kellene gondolkoznunk azon, hogy milyen megoldások annak arra, amivel serkenthetnénk a munkahelyteremtés, és javítanánk a munkahelyi klímát. A jelentés legfontosabb elemeivel örömmel fogok majd konstruktívan együttműködni az előadóval és az árnyék előadókkal is. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kálvé Sambon képviselő. Buenos días y muchas gracias, señora presidenta. Eh, Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Hát végre eljutottunk ide. De még azért egy kicsit várnunk kellett, vagy elég sokat várnunk kellett, amíg napirendre került ez a kérdés, pedig nagyon sürgető, és tényleg ideje van annak, hogy a parlament valóban foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Gratulálok Javier López kollégámnak és barátomnak. Ővé a kezdeményezés, ezzel bizonyos kockázatot is vállalt, és elkészítette a mm, jelentés tervezetet. Tudom, hogy hol rejlenek a kockázatok, de én is felvállaltam, hogy együttműködök, tehát köszönöm és gratulálok az eddig elvégzett munkához. E, mindebből azonban egy sor probléma is levezethető. Itt van rögtön a cím, a jelentésnek a címe egyenlőtlenségek megszüntetése a növekedés és a foglalkoztatás serkentésének az érdekében, vagy előmozdításának az érdekében. Hát mit is kezdjünk ezzel? Amikor én is amellett szálltam sikre, hogy készüljön egy ilyen jelentés, javaslatot tettünk a frakcióban erre vonatkozóan, és ez akkoriban még egy általános megközelítés egy nyugvó kezdeményezés volt. Ez persze nem jelenti azt, hogy majd az eredményben mindenki mm, tekintetben egyet fogunk érteni, de én azt el akartam kerülni, hogy ez az egész oda vezessen, hogy készül egy jelentés, ami nagyon sok olyan szociális kérdéssel foglalkozik, amelyek megosztják a parlamentet, amelyek kapcsán nehéz igazolni azt, hogy ezeknek tényleg milyen hatása lesz a növekedésre és a e, foglalkoztatásra. Szeretnék utalni arra, amit a, az IMF és az OECD is eh, hangoztatnak. Az egyenlőtlenségnek megvan a maga saját eh, dinamikája. A növekvő egyenlőtlenség olyan társadalmat eh, eredményez, ahol gyengül, vagy megszűnik a kohézió. De, és ez akadályozza a növekedést és a foglalkoztatást. De ez hozzátartozik az is, azt is el kell mondani, hogy a strukturális egyenlőtlenségi problémák többsége nem szociálpolitikától függ, hiszen a szociálpolitika célja, hogy az egyenlőtlenség ellen küzdjön, hogy fellépjen ezen strukturális problémákkal szemben. De hogyha most az egyenlőtlenségnél egy trendváltást akarunk, akkor a gazdaságpolitikánál kell kezdenünk általában is, tehát általában a gazdaságpolitikánál. A gazdaságpolitikai eh, kérdések eh, eh, így például a redistribúció, az újraelosztási politika, az adóztatás, ugye milyen adókat szedünk be, mire költjük a beszedett adókat, a versenypolitika, hát erre is gondolhatnánk, de talán erre kevéssé igaz iparpolitika, energiapolitika is szerepet játszanak. Tehát ezek alkotják a növekedés és a foglalkoztatás kereteit. És ezek a most felsorolt területek hiányoznak a jelentésből. Persze már nagyon sok munkát elvégeztünk, de még többre van szükség. Még egy dolog, legyen egy minimális európai szociális mm, biztonsági ellátási szint. Nos, ez mm, már kikényszeríthetné a minimum bért is, mm, és ez talán jó, mert itt bizonyos határokat meghúzunk. Ez lehetne a bérpolitika része, és ez már egy makrogazdasági kérdés, aminek nagyon-nagyon jelentősége de a, ez a szociális minimum szint az EU-ban már előre vetíti a szociális uniót, és talán a, az egyenlőtlenségek megszüntetése szempontjából ez, ez túl messzire megy. A munkaerőpiac. Hogyan járul hozzá a munkaerőpiaci helyzet a növekedéshez. Hogyha túl merev a munkaerőpiac, hangoztatják sokan, akkor valószínűleg nem járul hozzá a növekedés a foglalkoztatás javításához. Az OECD tanulmánya is arra mutatnak rá, hogy minél merevebb a munkaerőpiac, annál negatívabb a hatásának a növekedésre, és ez teljesen Egyértelmű, hogy miért van így, áthelyezik a vállalatok a tevékenységüket, mondjuk alacsonyabb költségű országokba. A tőke intenzívebb tevékenységek esetében különösen. Tehát mielőtt követelésekkel állunk elő, amelyek jól hangzanak, de amelyek nem járnak hozzá a megoldáshoz, azért óvatosságot ajánlanék, mert itt nagyon összetett szakmai kérdésekről van szó. Ami a legkiszolgáltatottabb csoportokat illeti, nyilván őket nem hagyhatjuk az út szélén. És nem mondhatjuk, nem mondjuk azt sem, hogy hát ezek az emberek természetesen adódóan kerültek hátrányos helyzetbe, nem, meg kell tennünk mindent, hogy segítsünk rajtunk, és, de ez a kérdés most a most tárgyalt fő témával nem függ össze annyira. Itt a társadalomban lévő egyenlőtlenséget a jelentésben foglalt javaslatokkal nem tudjuk megszüntetni. Már most is nagyon sok pénzt fordítunk a negatív hatások enyhítésére, csökkentésére, és ott kell folytatnunk a munkát. Tehát még több szakpolitikai területet kell felvenni jelentésbe, amelyekről nagyon kevés, túl kevés szó esik a jelenlegi tervezetben. A, még a hiányosságokat meg kell szüntetni a jelentés szövegében, javítani kell rajta. A tőke és a munka túlszabályozásának a kérdése, ezt is megemlíthetnénk. Azután a határozott vagy határozatlan idejű, vagy bizonytalan munkaszerződések kérdése, még sok mindent említhetnék. De talán a legfontosabb, és ebben azt hiszem van egyetértés, az európai zállás kérdése. Ez az európai szemeszter célja is, és ez majd megmutatja, ez mutatja, hogy hogyan alakulnak például a GNI koeficiens kapcsán az egyenlőtlenségi viszonyok. Modekaván képviselő. Köszönöm szépen, López úr a jelentés tervezetet. Teljesen egyetértek, amikor azt mondja, hogy az egyenlőtlenség elleni küzdelemmel elősegítjük a stabilizációt magát is. Ez egy nagyon fontos jelentés, nem csak ennek a szakbizottságnak, hanem az egész EU számára. Ezt támogatom, de szeretnénk néhány részt megerősíteni benne, és van, ami szerintünk hiányzik belőle. Nagyon örülök annak, hogy az európai foglalkoztatási kezdeményezést is felvetettem. E, Andor biztos az előző ciklusban e, vezette e, ezt be, nagyon agilis volt ez ügyben, de azért valami itt is hiányzik. Standardek a munkanélküliek számára nem csak automatikus demokratikus stabilizáció formájában kell, hogy megjelenjenek, hanem szerintem egész Európában szociális minimum standardekre is szükség van. Például a munkanélkülieknek nyújtott támogatások kapcsán is, de akár minimum jövedelmi szintek biztosításához is az eh, Európai Gazdaság és Monetáris Unió pandantjaként szükség van egy Európai Szociális Unióra is. Eh, tehát ne csak azt mondjuk, hogy szociálisabbá kell tenni Európát, szociális pillére van szükség, nem, szociális unióra van szükség, minimum standardek egész Európában, jó standardek, normák a munkavállalók számára, a legkiszolgáltatottabbak számára, ezek kulcskérdések, és erre vonatkozóan nyújtunk majd be módosító indítványokat a redistribúció, az újraelosztás, a vagyon, a pénz, az esélyek újraelosztásának a kérdése. Nos, azt hiszem, hogy itt, ami hiányzik, az a gender dimenzió, és örülnénk annak, hogyha ezzel gazdagíthatnánk az anyagot szegénység kérdése, szegénység és szociális kirekesztés elleni küzdelem. Itt gyerekekről és fiatalokról esik szó ebben a fejezetben, természetesen ez is nagyon fontos, és üdvözöljük az erre irányuló javaslatokat, de véleményünk szerint azért vannak más célcsoportok is, amelyekkel foglalkozzunk kell. Már említettem az előbb a gender dimenziót, de megemlítetnénk a migránsokat, a menekülteket, és még más célcsoportokat is. Nagyon örülnénk annak is, ha a jelentésben szó lenne a civil társadalom és az NGO-k szerepéről, tehát nem csak a szociális partnerekről és a szakszervezetekről, persze ők is kulcsfontosságúak, de más civil szervezeteket, civil társadalom is fontos szerepét is meg kell említeni. Nyújtunk majd be módosító indítványokat, az adórendszerek individualizálására vonatkozóan, megint csak a gender szemszögből vizsgálva. Aztán itt vannak a beruházások. A jelentésből talán hiányoznak konkrét javaslatok arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk valóban előmozdítani a szociális beruházásokat. Megemlíthetnénk például az Európai Szociális Beruházási Alapot. Hiányzik a szociális infrastruktúra a teljes FC költségvetésnek 5%-a jut csak a szociális infrastruktúrára. Ez, ez is egy olyan kérdés, amit meg kell említeni. Új, tisztességes, jó minőségű munkahelyek teremtésére, megteremtésére is be is be kell ruházni, ezután itt van a szociális egészségügy, az egész szociális gazdaság egy olyan terület, amivel kapcsolatban nagy lehetőségek rejlenének még a jelentésben, kapcsolatban, és itt lehetne konkrétabb példákat, vagy konkrétabban fogalmazni. Itt van a költségvetési rugalmasság kérdése azon országok számára, amelyeknek a fiskális konszolidációt meg végre kell hajtani. Az európai szemeszterrel kapcsolatos, kapcsolatban itt van a makrogazdasági kondicionalitás egész kérdésköre, amiről szintén kellene, hogy szó essen a jelentésben. Lesznek módosító indítványok, de most maga a jelentés nagyon jó alap a tovább lépéshez. Köszönöm, Laura Agia. Nincs jelen, Mará Pisotto. Hatán úr. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, bizottó asszony nevében. Yes, we have a... Hát nagyon sok időnk van erre a rendi pontra, ami elég szokatlan. Akkor nézzük tovább. Sergio Pietro Guterres itt van. Igen, köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Javi Lópeznek a jelentést, ami nagyon fontos anyag. Ez az első olyan jelentés, amely az egyenlőtlenséggel, mint horizontális kérdéssel foglalkozik. Szó van az okokról, a következményekről, intézkedéseket az javaslatot, amelynek a célja az, hogy az elmúlt években egyre bővülő szakadékokat áthidaljuk a társadalmainkban. Az egyenlőtlenségnek véleményünk szerint három fő oka van. Az első, a vagyon, a gazdagság eh, elosztása, a szegénység, eh, itt áttörésre van szükség. És eh, hát nagyon sok képviselő olvasata is eltérő. Ugye a globalizációnak sok pozitív hatása is volt, de a globalizáció eredménye, a nyereség nagyon egyenlőtlenül oszlik meg a középosztály, de mindenek előtt a munkásosztály kárára történnek ez így. Azután egyenlőtlenül oszlik meg a gazdagság a fizetéseken keresztülön, keresztül is. A megszorítások miatt sok országban az elmúlt években csökkenteni kellett az állami kiadásokat Azután költségvetési adó reformok az indirekt adóztatás mértékét növelték, és emiatt csökkent a redistribúció, a közvetett közvetlen adók területén. Ez is növelte az egyenlőtlenséget, és mindez oda vezetett, hogy a társadalmaink sokkal egyenlőtlenebbek, vagy sokkal nagyobb az egyenlőtlenség a társadalomban, mint néhány évvel ezelőtt. A régiók közti különbségre is igaz ez, valamint a rendelkezésre álló elkölthető jövedelemre is, legalábbis a legtöbb állampolgár szempontjából. Tehát az okok célokat felsorolja, Javi López, és a következményekről is szól, a demokratikus rendszer egészét vizsgálja. Sokszor a pártok általános nagy recepteket, egyszerű megoldásokat ígérnek populista módon, ezzel becsapják az embereket és veszélyeztetik a demokráciát. Köszönöm Javi Lópeznek, hogy erre is rámutat, de mindenek előtt köszönöm a megoldási javaslatait, hiszen nagyon fontos, hogy trendváltozás történjen a társadalmi egyenlőtlenség területén, és ehhez szükség van arra, hogy felvázoljunk egy új szociális paktumot. Enike Kálvész, az ALDE egyik képviselője, mondta azt, hogy az EU egész politikáját figyelembe kell venni. politikát, e, ipar, energiapolitikát, a gazdaságpolitikát, és természetesen a szociálpolitikát is, ahol egy minimális ellátási szociális szintet kell biztosítani, és persze az adópolitikát e, is e, progresszív és igazságos újraelosztási adórendszerekre van szükség. Erre van szükség ahhoz, hogy a nagy, súlyos válság után építsük fel a jövő társadalmát, és a valamennyi állampolgár javára. Köszönöm, Szofi. Köszönöm szépen, elnök. Ma grand confusion. Köszönöm szépen, elnök asszony. Őszinte leszek ide-oda húzogatjuk ezt a dolgot, miről is beszélünk pontosan? Hogyha arról beszélünk, hogy az egyenlőtlenségeket hogyan szüntetjük meg a munkahelyteremtés és a növekedés érdekében, akkor felmerül bennem a kérdés, hogy általában beszélünk ezekről a fogalmakról, vagy hogy az EU-ban hogyan küzdünk az egyenlőtlenségek ellen, illetve Azokról az előfeltételekről beszélünk, amelyek akadályt jelentenek az emberek munkai keresésénél. Itt három teljes mértékben különböző célról van szó, és hogyha hát nem vagyunk elég konkrétak, és nem követünk egy speciális célt konkrétan, akkor a szavakat mondogatunk, de nem érünk el vele semmit. A kérdés a következő, Vajon tényleg eh, az okokra összpontosítunk-e, amelyek megakadályozzák a foglalkoztatást? Hát a peremterületeken élőknél, például az azori cégeteknél, eh, eh, szigeteken élőknél miért nehezebb munkát keresni? Hiszen azért, mert ezek az emberek túl messze élnek a döntéshozataltól. A képzés, az oktatás szintje milyen szerepet játszik a munkahelykeresésnél, illetve a alacsony jövedelmű munkahelyek esetében mi a helyzet? Azt gondolom, hogy itt is meg kell ragadni az okokat, és arra kell ösztönözni az embereket, hogy munkát keressenek. Ezt nem tesszük meg, akkor mindent egy kalap alá veszünk, a szociális kohézió, nem vezet sehova. Éppen ezért én arra kérem a jelentéstevőt, és természetesen az árnyék jelentéstevőket is, hogy koncentráljanak a lényegre. Az alap nagyon jó, és Javier Lópeznek gratulálni tudok a jelentéséhez, de nagyon fontos, hogy a tárgyalásokon pontosak legyünk arra, hogy miről is szól a jelentés. Köszönöm szépen! Pirinszki úr, parancsoljon, önjel szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én egyetértek azon kollégákkal, akik elmondták, hogy ez egy nagyon időszerű és fontos jelentés, és a jelentéstevő megérdemli a támogatásunkat. Nagyon fontos továbbra is a célra összpontosítanunk. Hogyha az egyenlőtlenségekről beszélünk, illetve ezek okairól, akkor azt gondolom, hogy a legfőbb kihívásokról is el kell gondolkoznunk. A beruházási egy deficittel kell, hogy kezdjük a válság után, 2008-as válság után. Éppen ezért fontos, hogy ne legyünk túlságosan homályosak abban, hogy ezek az egyetlenségek honnét is jönnek, illetve hogy milyen megközelítést kell alkalmaznunk a kezelésükre. Azért, hogy növekedjen a munkahely teremtés és a maga a növekedés erősödjön. Van egy része az anyagnak, amely egy európai politikai koordinációról beszél, a az egyenlőtlenségek elleni küzdelemben. Én azt gondolom, hogy itt még további lépések is elképzelhetőek, olyanok, mint például az európai szemeszter, a gazdasági politika koordináció, és ezek átfogó politikák, amelyekről szó van, illetve ezek állnak a vita középpontjában, és meghatározzák majd azt, hogy az Európai Unió hogyan fog tovább lépni. Tegnap volt egy meghallgatás, talán éppen ebben a teremben, az MFF ről a 2020 20 időszakban, Öttinger biztos is jelen volt, ő beszélt annak szükségességéről, hogy nagyon fontos átgondolni azt, hogy az MFF hogyan veszi figyelembe mind a Brexitet, mind pedig a 10 milliárd eurót, amelyet elsők az EU a befizetéseknél. A beruházás, a védelem kapcsán kialakult eh, feladatok megoldása, ezekhez plusz forrásra van szükség, és központi fontosságú téma, amire kitért, az az volt, hogy nagyon fontos elgondolkodni arról, hogy hol látunk hozzáadott értéket az MFF-ben, az Európai Unió költségvetésében. Én azt gondolom, hogy a hozzáadott értéket elsősorban az egyenlőtlenségek csökkentésében kell látni beruházási eh, hiány megoldásával, azokon a pontokon, ahol az legsúlyosabb beszéltünk, a bulgáriai régiókról, amelyek évente 10 eh, ezer eurónyi GDP-t eh, állítanak elő, összevetve 60 vagy 70 ezer euróval Németországban évente. És ez tovább súlyosbítja az egyenlőtlenségeket. Az elmúlt héten hallottunk egy jelentésről, Strasbourgban beszéltünk erről, Az EU 15-öknél 91%-os volt az az arány, és a fennmaradó EU-s tagországoknál pusztán 9 az új tagországoknál. Hát itt alapvető egyenlőtlenségek megszüntetéséről beszélünk, és ezek az alapjövedelemben, a szegénységnél, munkahelyeknél is megmutatkozik. Azt gondolom, hogy a jelentés megragadja a legfőbb pontokat a vita kapcsán. Köszönöm. Köszönöm. Igen, akkor a jelentéstevőt López urat kérem meg, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani az összes képviselőnek, illetve elégedéstevőnek köszönöm a megjegyzéseket. Az elkövetkezendő hetekben javulni fog még a jelentésre, módosítóknak köszönhetően tárgyalni fogunk, és abban is biztos vagyok, hogy meg fogunk tudni állapodni. És egy zárójeles megjegyzésem van még. Természetesen jegyeztük azt, ami elhangzott előtte van ezzel kapcsolatban egy megjegyzésem. Stevens kolléganó már nincs itt, és ő azt mondta, hogy vannak olyan feladatok, amelyek tagországi kompetenciába tartoznak, és nem lehet beleszólni ezekbe a kompetenciákba. Én ezzel egyetértek. És nem szeretnénk ezzel zubbonyt húzni senkire. Itt eh, olyan intézkedésekről van szó, amelyek az, ahhoz vezetnek, hogy kialakuljon egy minimális egységes szint Európában. És ezt a tagországoknak kell megvalósítaniuk, minden tagország a maga módján valósítja ezt meg, de az EU közösség is, már hát most is létezik európai jogalkotás ebben a témában, átdolgozása történik például a szülői szabadság témájában. Ezek a javaslatok itt vannak az asztalon, és itt is egy minimális szintet rögzítünk Európában, a szociális szolgáltatásokra nézve, anélkül, hogy elásnánk a szubszidiaritás elvét. Ezzel is csökkentjük az egyenlőtlenségeket. Többször hangzott el a munkaerőpiac kérdésem. Igaz az, hogy a rugalmasság a munkaerőpiacon nem hozható közvetlen kapcsolatba a társadalomban az egyenlőtlenségekkel, de az elmúlt években láttuk a munkaviszonyok rugalmasságát, rugalmasabbá válását, illetve hogy ez több egyenlőtlenséget eredményezett, és a munkaerőpiaci reformok belső leértékeléshez vezetett a válságországokban, a bérszint jelentősen csökkent, ez pusztán tény a válságsújtott országokra nézve, és ennek a kollektív szerződésekhez is van köze. Erről azonban majd akkor beszélünk, amikor már a konkrét módosítókról vitázunk. A öreg kolléganője további javaslatokat tett, ezek nagyon érdekesek voltak. A beruházásoknál ezt szeretném mondani, hogy itt nem csak az elosztás igazságosságáról kell beszélnünk, hanem a teljes rendszert kell megvizsgálnunk, és megnézni azt, hogy a kigazdálkodott gazdagság hogyan szolgálja jobban az emberek igényeit. A néppárthoz szólván ezt szeretném mondani, hogy Köszönöm a munkájukat Szársjónak, és köszönöm Pilinszki kollégának és a támogatást. jó mondott még valamit a jelentés funkciójával kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy mindenütt barkácsolgathatunk. A téma, a cím nem változtatható meg, Erről a frakció koordinátorai megállapodtak, és a címnek az a célja, hogy ezt megvizsgálja. Tehát, hogyha az egyenlőtlenségek ellen küzdünk, akkor a növekedés és munkahelyteremtés érdekében teszünk valamit. Éppen ezért egy olyan témájával van szó, amely szociálpolitikai szempontból és gazdasági szempontból is fontos. Ez megmutatkozik a végig a jelentésben, és én biztos vagyok abban, hogy a módosítók továbbjavítják majd a jelentést, és egyértelmű nyelven fogalmaz a jelentés. Ami pedig az eredményeket illeti, mit érhetünk el, nem pusztán politikai üzenetet szeretnénk küldeni, hogyan tudjuk garantálni azt, hogy ez a jelentés konkrét hatást fejtsen ki azt gondolom, hogy ezt kell meghatározza a munkánkat, és biztos vagyok abban, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokon erről még vitázunk, és fontos, hogy ezt az üzenetet a tartalóban megvalósítsuk. Köszönöm szépen, Barone asszonynak adok szót a foglalkoztatási főigazgatóság képviseletében parancsoljon. Köszönöm szépen, Manuela Givingnek hívnak. Először is köszönjük szépen ezt a jelentést, üdvözöljük a jelentést. Nagyon fontos az egyenlőtlenségeket az Európai Unión belül kezelni. Az Európai Szociális Jogok pillére arról szól, hogy nagyon fontos bizonyos elveken keresztül a fair és jól működő munkerőpiacot biztosítani, a jól működő rendszereket biztosítani, és a egyenlőtlenségek elleni küzdelem mind az outcome, mind az income oldaláról nagyon fontos, hogy megfelelő figyelmet kapjon, és itt erőteljes elvek érvényesülnek. Például az egyenlő lehetőségek, az esélyegyenlőség, gyermekellátás, hosszú távú ápolás, stb. Ezért ragadtam ki ezeket, mert a vita során is elhangzottak. Természetesen a szocialitás pillér a szubszidiaritás elvét is figyelembe veszi, és mindenkinek feladata a pillér megvalósítása EU-s szinten is, és tagországi szinten is, valamint a szociális partnerekkel együtt. Ami a szemesztert illeti, ez egy nagyon fontos eszköz az egyenlőtlenségek elleni küzdelemben, a 2017-es éves növekedési jelentés nagymértékben összpontosított az egyenlőtlenségek csökkentésére, illetve felhívta a figyelmet az adórendszerek fontosságára az egyenlőtlenségek kialakulásának elkerülésében. De más politikai szintekre is összpontosítottunk, az oktatásra például, hogy ennek milyen hatása van a szociális védőrendszerekre. Nagyon sok ajánlást fogalmaztunk meg ebben az évben, például 8 tagország 8 ajánlás született a biztonsági hálózatok lefedettségéről. Ezen kívül meg szeretném említeni azt, hogy a pillér rögzíti az elveket a felfelé mutató konvergencia esetében, de a Szociális Védelmi Bizottság is foglalkozik a témával a minimálbér kapcsán, és bizonyos benchmarkokat rögzít. Ezeket mi nagyon fontosnak tartjuk. Természetesen, ami pedig az eredménytáblát életi, itt is számos mutató került rögzítésre, amelyeket a méréshez kell használni a gazdasági szociális teljesítmény mérésénél annak biztosítása érdekében, hogy előre lépjünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gerling asszony. Mindenki látja a napi rendet. A módosítók benyújtásnak a július 5-e. Augusztus 30-31-én kerülnek ezek megvitatásra, szavazás 28-án a bizottságban, és a novemberi plenárison kerül napirendre majd ez a jelentés. Ez azt jelenti, hogy végigvettük a napirendi pontokat, és három órakor folytatjuk az ülést, ma délután szavazni fogunk. Kérek mindenkit, hogy hozza magával a szavazó kártyáját, és köszönöm, hogy eljöttek. Oh, Hát ez az egészen.